Okay, colleagues, I'm going to make a start. Kedves kollégák, elkezdjük az ülé, ülést. 9 óra óta dolgozunk, szünet nélkül, mert a miniszter úrra levédeltünk az ebédszünetben. Az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának ismertetőjét fogjuk hallani az euról készített partnerű felévizsgálatáról kutatók érkeztek a, szab, a mi szakbizottságunkba, és meghallgatták az Európai Parlamentet. Ez egy partneri felülvizsgálat, A jelentés elvileg minden képviselőnek meg kell, hogy legyen. Ezt elküldtük. Ősszel került elfogadásra, decemberben adták ki. Fontos volt a parlament számára, hogy a bizottság eh, partneri felülvizsgálatáról többet ha megtudhasson, és azt gondolom, hogy a a múltból tanulnunk kell, hogy mi az, amit jól végeztünk, mi az, amit nem, amit nem végeztünk jól, azt korrigálnunk kell, és meg kell tanulnunk a levonandó tanulságokat, az OECD-t fogjuk meghallgatni, a Concordról is hallunk, illetve az Európai Bizottság is itt van velünk. Nagyon örülünk annak, hogy az OECD itt van velünk. Korábbi eh, eh, kollégánk, de Szilva úr, aki az OECD fejlesztési támogatási igazgatója, ő a néppártnak volt tagja, 1999 eh, és 2004 között nagyon sok tapasztalata van Környezetvédelmi Szakbizottságnak is tagja volt, az ETS eh, rendszer eh, témájának egyik jelentéstevén. Üdvözöljük itt eh, kollégájával, Carlo Miamottoval együtt, ő szintén az OECD-től érkezett. Először önöket hallgatjuk megparancsoljanak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük szépen a meghívást. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy bemutathatjuk az EU-ról készített partneri felülvizsgálatot. Ez a partneri felülvizsgálat az egyik legfontosabb e- eleme a DAC-nak a Fejlesztési Támogatási Bizottságnak 54 évvel ezelőtt indult ez az intézmény. Egy olyan intézményről van szó, amikor a partnereket is meghallgatjuk, illetve igyekszünk tanulni a múltból. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, ezeknek a partneri felülvizsgálatoknak hatása van. 85%-a az ajánlásoknak teljes mértékben megvalósításra került, vagy részben, de hát a partnereink a partneri felülvizsgálat megállapításaira összpontosítanak. Róma Rotra kollégám is uh, előadást tart majd. Ezt eh, a partneri felvizsgálatot 2018 eh, eh, májusától októberig végeztük, hat évvel 2012-es év után. Ebben a partneri felvizsgálatban két felülvizsgálónk van, ebben az esetben Japán és Kanada végezték ezt a felülvizsgálatot, illetve helyszíni látogatásokra került sor Malin és Bolíviában és nem régiben a, sikerült megállapodnunk a bizottságban a végkövetkeztetéseken. Félix Sor igazgatóra elnökölte ezt a bizottságot. Hogy az asszony elmondta, ez a partneri felülvizsgálat nagyon fontos kontextusban valósul meg, és nem csak az európai fejlesztési keretben sikerült megállapítani, hanem a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is. A partneri felülvizsgálatban hatással vagyunk arra a vitára, amely itt zajlik a parlamentben, a tanácsban, illetve a bizottságban. Tehát jelentősek az elvárások a partneri felülvizsgálatot illetően az önök munkája kapcsán is. Szeretném bemutatni a legfőbb generikus eredményeit ennek a felülvizsgálatnak. Az elmúlt hat évben a fő előrelépésekkel foglalkozott a partneri felülvizsgálat. A DAC, a Fejlesztési Támogatási Bizottság elmondta azt, hogy nagyra értékeli azt az értékes szerepet, amelyet az EU játszik, illetve intézményében, illetve a parlamentet is. Hát ez a partneri felülvizsgálatnak egyik legfőbb eredménye. Fontosnak tartjuk a politikák értékelését. Nagyra értékeljük ezt a szerepet. A döntés október 24-én született, és hogyha megengedi elnök asszony, akkor három fő pillére összpontosítanék. Azokra a területekre, ahol jelentős előrelépés született, azokra a területekre, amelyek esetében folyamatos megvalósításra van szükség, illetve a nehézségek korrigálására. Vannak olyan területek, ahol szükség van a változtatásra, az OECD eh, DAC eh, iránymutatásai értelmében, ami a globális vezető szerepet illeti, a global leadership-et. A DAC úgy értékeli, hogy az EU kulcsfontosságú szerepet játszott eh, globális szinten, Az EU a legnagyobb donor a világon, az EU és tagjai, az Európai Unió intézményei 84 milliárd eurónyi euróért felelősek, tehát az EU a DAC legnagyobb donorja, 2016-ban 16 milliárd dollár segítséget nyújtott. Az ENSZ is nagyon fontos szerepet játszott ebben a, a, a projektben. A 2030-as agenda fő pillérjeit jól ismerjük, és az EU nagyon fontos szerepet játszott a különböző partnerségek létrehozásában. Mi vagyunk a titkársága a Nemzetközi Task Force-nak, és ebben az EU meghatározó szerepet játszott. A Task Force egyik elnöke az EU, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti. A DAC úgy érzi azt, hogy az integrált megközelítés a válságok kapcsán nagyon fontos, és ebben az összefüggésben a konfliktus és a törékenység kérdésében az, az USA sürgősségi alapokat használt, amelyekkel megpróbálta a válságokra reagálni. És a harmadik emelem, amire ki szeretnék térni, az a fejlesztés hatékonyságáról szól. Ez az egyik legfőbb aggája a DAC-nak, a, a globális partnerség. A DAC azt javasolja az EU-nak, hogy nagyon fontos további hatékonyságot elér, különösen a költségvetési támogatásban. Az EU 80%-át jelentette az összes DAP költségvetési támogatásának. Nagyon fontos a kormányzás, a jogállamiság erősítése, és ezt sikerült elismerni fontos eszközként. Az összes tag érdekelt abban, hogy tanuljon az EU tapasztalataiból a költségvetési támogatást illetően. Ez egy olyan mondalottás, amelyel a DAC tagjai nem értette teljes mértékben együtt. Ami a közös programozást illeti, illetve a több részvevős partnerséget, ezt 65 országban hoztuk létre. Ebbe beletartozik a, a tulajdonlása a projekteknek, és a fejlesztés hatékonyságát vizsgáltuk a partneri felülvizsgálatban. Ami a, a tudatosítást illeti, az EU nagyon fontosnak tartotta a figyelem felkeltését, a globális polgárság megerősítését, és ebben az összefüggésben vezető szerepet töltött be. nem fogjuk tudni teljesíteni a 2030-as agenda fővállalásait, ha csak nem helyezzük a polgárokat a figyelem előterébe. Át szeretnék térni a második ajánlás körre. Az EU bátorító lépéseket e, tett, és eddigi e, vívmányaira támaszkodhat, ami az operatív e, iránymutatást illeti. Most elérkezett az ideje annak, amikor szükségem van az operatív iránymutatás további tovább dolgozására, ahogy erre a bizottság is felhívta a figyelmet, azzal kapcsolatban, hogy az EU és a tagországok hogyan valósítják meg a konzenzust, az, úgy, hogy közben a szegénység csökkentéséről összpontosítanak. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a konszenzus nem csak az európai intézmények közötti konszenzus jelenti, hanem a tagországokra összpontosít. Úgy érezzük, hogy az operatív iránymutatások a konszenzussal kapcsolatban nagyon fontosak. Ami az esélyegyenlőséget illeti, Az USA fontos szerepet töltött be az esélyegyenlőség területén, de úgy érezzük, hogy a kapacitásépítést illetően további előrelépésre e, lehetne szert tenni. Ez a, pont továbbá nagyon fontos, ami azért, mert az Európai Beruházási Bank szintén szerepel e, ebben az áttekintésben. Az EIB 20-27%-át teszi ki az összes EU szereplő támogatásának. Mi azt, jav, azt eh, javasoljuk, hogy az EIB készítsen beszámolót a gender mutatóról. Ez egy nagyon fontos eh, eleme ennek a felülvizsgálatnak, ami a környezetet és az éghajlatváltozást illeti. Az EU jelentős eh, előrelépést tett, minőségellenőrzés is volt a technikai uh, segítségnyújtás is megjelent. Arról tovább kell gondolkodni, hogy egy speciális stratégia támogathatja-e a megvalósítást, amelyet 2012-ben rögzítettünk, különösen egy olyan momentumban, amikor a DAC bizonyos elemzést készít a fejlesztési együttműködés és a Párizsi megállapodás közötti kapocsról. Készítünk majd egy jelentést, amely a fejlesztési politikák említett célokhoz történő illeszkedését illeti, a Párizs megállapodás céljához történő illeszkedését illeti. nem mondható az összes célról, hogy ezek kompatibilisek a Párizsi megállapodással. Nagyon fontos, hogy az EU szerepe megerősödjön. Egy további fontos pont, ami a fejlesztés finanszírozását illeti. Én tisztában vagyok azzal a vitával, ami itt zajlik a szakbizottságban, A magán eh, szféra mobilizálására eh, szükség van, ez alapvető szerepet játszik, illetve az ODA-k, ODA-k eh, meghatározó szerepe. Ez a leginkább rászoruló országok esetében nagyon fontos. A jelentés a folyamatos előrelépést ajánlja, egy új beruházási tervvel a, az afrikai beruházások serkentése érdekében. A terv végrehajtása során az Európai Unió azt ösztönzi, hogy a partnerek megfelelő célirányossággal járjanak el, és az erőset, megerősített együttműködés megvalósuljon az Európai Beruházási Banka Bizottság és egyéb európai intézmények között. Ez a koordináció és ez az együttműködés az egyik legfontosabb eleme volt az áttekintésnek. A, mm, a multilateralizmus, multilaterális támogatások. Ez ugye az összes egyéb támogatásnak az egy negyedét adja, és látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy válsághelyzetekben megfelelő szerepet töltsünk be. Azt szerettük volna, hogyha hangsúlyozni tudjuk, a, mindezt a multilateralizmus tükrében. A bizottsági csatornák a multilaterális szervezetek szempontjából nagyon fontos, hogy jobban tudják a hatásokat értékelni, mint tudják, a DAC tagok általában multilaterális szervezetekkel is kapcsolatban vannak. Az alapvető és tehát a mag és a célirányos támogatás között ezt már megvalósítottuk. A, a képviselők számára is talán elmondom, hogy mennyire fontos a DAC szempontjából, hogy az ilyen jellegű modalitások több figyelmet kapjanak, és megfelelő legyen az értékelésük. Ez egy olyan ajánlás, amit a legtöbb pír jelentésben vagy társjelentésben hangsúlyozunk. Az áttekintés a, a BCB-t javítását is javította a fejlődő országokban és az együttműködési együtt, ö, rendszereken kívül is több erőfeszítést kell tudnunk tenni annak értekében, hogy a DCD-vel kapcsolatban a tagállamok felé a jelentés azok határozottabb legyen, nem kell ezzel kapcsolatban a kormányzatoknak a felfogását részleteznem. Rendkívül ambiciózus menetrendünk van a közeljövőre. A, a, az információ eredmény, az értékelés nagyon fontos abból a szempontból is, hogy az ifjúsági kezdeményezés is meg az országszintekre megfelelő intézkedésekben, szakpolitikai döntésekben a nagy közönség számára is hozzáférhetőbb megoldásokat biztosítson. Végül pedig szeretnék két kritikus elemet, területet kiemelni, amely véleményünk szerint változtatásokat igényel. És szeretném hangsúlyozni, hogy az LDC-knek való forráskihezés mennyire fontos. 2015-16-ban az EU 25%-át fordítottuk csak az LDC-kre, nos ez 27%-át, ez rendkívül alacsony az általános 40%-os DAC-hoz mérten tisztában vagyunk a, azzal, hogy milyen okai voltak ennek, mi és a kontextusa mindennek, de nagyon fontos, hogy a DAC példaértékű legyen azzal kapcsolatban, hogy az LDC-kre összpontosít. Szeretnénk javasolni, az EU-nak, hogy a szegénység megszüntetésére nagyobb figyelmet fordítson, és az LDC-kere vonatkozó, az LDC összegeket emelje. A 0,7%-os GNI arányról 0,2%-ra módosítsa a fejlődő országok számára. A a több éves pénzügyi keretek is nagyon fontos lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezzel a kihívással foglalkozzunk, és ha a tagállamok megfelelően együttműködnek, és siker, akkor sikerül a legkevésbé fejlett országokra is megfelelő figyelmet biztosítanunk. Nézzük végül pedig a, a szükséges készségeket. A bizottság a hatékonyságot növelhetné, ha például egyszerűsítené az egyszerű, az eljárásokat, a, a mm, kötelezettségeket csökkenteni, és hogyha az emberi erőforrás politikáját is rendszeresen áttekinteni, megfelelő tudást a megfelelő helyekre helyezni. Összefüggésében, vagy összefoglalóan szeretném elmondani, hogy egyértelmű, az, hogy az áttekintés eredménye pozitív, ugyanakkor elvárás az is, hogy az Európai Unió a globális résztvételben valóban élenjárójának érezze magát, ahol a sikert mérhetően lehet a 2030-as, nem csak az előző időszakhoz mérten is elkönyvelni. Egy dolgot szeretnék tisztázni, tudom, hogy tudnom kellene a, a, az értékelés, a partneri felülvizsgálat az Európai Uniós intézményekre vonatkozik, nem a tagállamokra. Jó, így, így van. El, valóban el kellett volna olvasni a, a, a az ajánlásokat, mert ott nagyon sokszor van szó a tagállamokról, de, de hát végül is az intézményekre vonatkoznak ezek. A Maria és Hajtala asszony azok, akik eddig szót kértek. Igen, köszönöm szépen a felvezetést. Good. Köszönöm szépen, megvártam. Köszönöm a jelentés bemutatását, nagyon izgalmas. Lenne több kérdésem is, de igazából a bizottságot kérdezném, hiszen a, ahogy elhangzott, pontosan arról van szó, hogy a bizottság költött el, vagy költi el a, a pénzt. Két terület fontos. Az egyik a, az a szétosztás. Igen, ünnepélyes retorikával jelezzük azt, hogy Afrika fontos az Európai Uniónak. De hogyan igazolható ez az Európai Unió számára az, hogy a fejlesztési együttműködésnek csak az egy negyede megy a Szaharától délre lévő afrikai területekre? Tudom, hogy Afrika és Európai Unió között arról is beszélünk, hogy egy új korszak indul, partnerségről van szó, nem pedig fejlesztési támogatásról de ha megnézem, hogy mennyi pénz Törökország a legnagyobb kedvezény, kedvezményezetje az odaforrásoknak. Tehát, hogy akkor az sem fejlesztési támogatás. Úgy gondolom, hogy a, a Szahara déli részéről kellene foglalkoznunk, és éppen ezért azt kérdezem a bizottságtól, hogy mit akar a jövőben, milyen konkrét lépéseket akar tenni azért, hogy e területen jelenjenek meg a pénzek. Ez az egyik. A másik pedig, ami én még érdekelne, az a politika koherenciája. Ön is érintette, és azt is hozzátette, hogy elsősorban a, fe, a fejlesztési együttműködés programjairól van szó, de gondolom sokkal többről is, nem csak amit a fejlesztési együttműködésben teszünk, hanem olyan szakpolitikai területekről is, amelyeket itt Európában alakítunk. A bizottság szakpolitikai koherenciája kicsit lazul, ez abból is látszik, hogy nem már két éves jelentéseket ad a PCD-ről a, a bizottság, ugye korábban két évente volt, ez már nincs. És nekem nagyon hiányzik, úgy gondolom, hogy ez egy, hat, ez egy hatalmas mankó lett volna. Itt van az új agrárreform, a közös agrárpolitika, annak külső hatása is, kifelé való hatása is lennek. Én azért harcolok, hogy a Fejlesztési Szakbizottság állásfoglalásában a kollégákkal együtt próbáljuk a mezőgazdaságiban ezt elérni. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha meg lenne a jelentés, és hogyha ez a jelentés, és hogyha a jelentés alapján pontosan tudnánk mondani, hogy 15-ben így volt, 16-ban így, 19-ben meg úgy. Tehát, hogyha lenne előttünk valami, ami orientálna, amire visszanyúlhatnánk. De, mint mondtam, ezt már nem teszik négy éve közzé, és nem tudom, hogy a 28 tagállamból ki fogja az adatokat összeszedni, kinek van erre megbizatása, ha a bizottság nem teszi meg. És ugye kérdés az is, hogy az Európai Bizottság a jövőben hogy akar eljárni legalábbis a következő hét évre. Ez nyilvánvalóan kérdés, hogy a politikai koherenciában mi lesz az, ami mozgatja. Gondolnak-e a munkatervekre? A főigazgatóságnak van-e elképzelése? Van-e javaslata arra, hogy hogyan tudnánk közösen a, a következő hét évben a politikai koherencia terén fejlődni, előrébb lépni? Köszönöm. Hédi Hajtala. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az OECD DAC partneri felülvizsgálata nagy fejlődést mutat, és ezt el kell fogadjunk. Csak felületesen néztem át az ajánlások összefoglalóját, de több ajánlást is látok, amely megfelel annak, amit ez a szakbizottság és amit ez a parlament is kért. A szegénység csökkentése, olyan helyzetben, amikor nagyon eltérő, különböző geopolitikai és egyéb szakpolitikai célok vannak, a, amik mind finanszírozásért, forrásokért és figyelemért küzdenek. Aztán van egy, a másik a, a gender akció terv intézkedéseinek az erősítése, ez végrehajtásra irányul. A harmadik van egy ilyen kedves figyelmeztetés, hogy új alapokra, kezelő alapokra van szükség a partnerországok fejlesztésében, és korlátozni kellene speciális vagy konkrét válság kontextusokra szerintem tudjuk, hogy miről beszélünk. Végül pedig azt is láttam, hogy szerepel az, hogy példát mutatni azzal, hogy több forrást helyezünk ki e hat ország számára. Nagy figyelemmel hallgattam azt, hogy az Európai Unió részt vesz a legkevésbé fejlettek országok támogatásában, de az ENSZ vagy az OECD 40%-a helyett csak 27%-kal. A bizottság felé van tehát egy kérdésem. A szakpolitikai koherencia erősítésére vonatkozik ez az ajánlás, ami az EU-ra és a tagállami intézkedésekre is kihat. Milyen mechanizmusokkal tudná az Európai Unió a tagállamokkal együtt a, a, ezt a koherenciát erősíteni, és a tagállamokban? A másik pedig a bizonyíték alapú EU-s szintű felfogás a bizottság és az EIP és más DFI közti együttműködésekkel. Hogy lehet mindezt jobban? Mit, mit tudunk tenni azért, hogy ezt elérjük? Szerintem ezt valóban érdemes lenne mélyen tanulmányozni, és aztán a munkába az eredményeket beiktatni. Köszönöm szépen. A következő kérdés Sean. Je suis content d'entendre de, dire de l'OCDE que l'Union. Köszönöm Nagyon fontos, hogy az Európai Unió jól végezze a dolgát. Én úgy érzem, hogy jól teljesít az Európai Unió, de vannak gyenge pontok a felelősségvállást illetően. Önök kritizálták azt a tényt, hogy a 0,7 százalékot nem teljesítettem. Nem önök a felelősek, hanem a tagországok. A bizottság jól végzi a min munkáját, ez pozitív, ami negatív. Tehát van nagyon sok olyan tagország, aki nem végzi jól a munkáját, akik ígéreteket tesznek, de utána ezeket nem váltják be. Nagyon fontos a velük szemben támasztott kihívásoknak eh, megfelelni. A második megjegyzésem, eh, átnéztem az anyagot, és a különbségtétel kapcsán nem láttam eh, semmit. Ezért az elvért sokat küzdöttünk, elnézést a kollégáktól, hogy mindig ugyanarra a témára térek vissza, de nagyon fontos beszélni erről a pontról, hiszen hogyha a szegénység ellen szeretnénk küzdeni hatékonyan, akkor a kedvezményezettek listájával kapcsolatban felmerül egy probléma. Mi szeretnénk, hogyha szeretnénk fellépni a szegénység ellen, ezt szeretnénk megszüntetni. Az Európai Unió pénzügyi szempontból be tud avatkozni, de mik az önök ajánlásai mindezek kapcsán? Az étszereni küzdelem kapcsán. Vannak olyan országok, akik nem tesznek semmit, nem csak az AIDS kapcsán, hanem a tuberkulózis kapcsán sem. És nem teszünk, nem lépünk fel ezen országok ellen, és amit nem tesznek, akkor mi magunk is hozzájárulunk a betegség terjedéséhez. Ami a multilaterális együttműködést eh, illeti, a jogállamiság kérdése hogyan merül fel kedvezményezett országok kapcsán, illetve itt mi a helyzet, és ez átvezet a negyedik kérdése, ami Kínát illeti, e, illetve az Európai Uniót, amennyiben ők jelen vannak egy adott országban, itt melyik országnak van a több hatása, nagyobb hatása? E, tudná ezzel kapcsolatban magyarázatot adni, miért e, vannak olyan országok, akik lemondtak arról, hogy részt vegyenek a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában. Ezt a katonai megállapodás is kifejezésre juttatta, illetve más partnerek a hatásával mi a helyzet mi azon országokkal, akiket nem érdekel a jogállamiság, foglalkoztak-e ezekkel az aspektusokkal. Azt gondolom a vezető szerep esetében ez az elemzés részét kell, hogy képezze. Hát nagyon sok kérdés merül fel mindezek kapcsán, és azt gondolom, hogy egy egész nap beszélhetnénk erről az anyagról, és egy végül egy utolsó megjegyzésem, azt gondolom, hogy a bizottság eh, jól végzi a munkáját, ami a programozást illeti, jól végzi a munkáját, ami a parlamenten folytatott párbeszédet illeti, de ettől függetlenül azt érzem, hogy nagyon fontos lenne létrejön egy e, e, független think tank a bizottság és a parlament részvételével, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozhatna. Nem az első alkalommal merülnek fel ezek a kérdések. Hát érdemes lenne eh, ebben az irányban is tovább gondolkodni. Köszönöm. Merci, Charles. Judith Sargentini. Köszönjük szépen, Judith Sargentini a következő. Lemondok az időmről, mert a két kolléga gyakorlatilag feltett az összes kérdésemet, ami nagyon jó. Remek, én magam is felvetnék néhány kérdést, mielőtt lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Először is a 19-es oldalon olvastam ezt, a hatékonysággal kapcsolatosan, illetve a három ágazattal kapcsolatosan. Ön azt mondta, hogy az Európai Beruházási Bank valahogy a prioritásokon kívül áll. Tegnap itt volt a Beruházási Bank képviselője, beszélt velünk, és tudjuk, hogy a következő időszakban ezekbe az eszközökbe több pénzt csatornáznak. Az EBB harcol a többi bankkal az ügyben, hogy ki legyen vezető szerepben, a fejlesztési bank vagy a tagállamok, Nagyon diplomatikusan szoktunk fogalmazni ez ügyekben, de szerintem jó lenne, hogyha nagyon őszintén, nyíltan fogalmaznánk. Lehet, hogy az üzenet itt az, hogy a beruházási bank nem igazán a fejlesztéspolitikai prioritásokat finanszírozza. Ezt akarja mondani ez a bekezdés? Hogyan értékeli egyébként az egész EU-s általi finanszírozási és hitelezési gyakorlatot? Most láttam először a jelentést egyébként, úgyhogy nem tudom, a, nem ismerem a részleteket. De ha több pénzt akarunk a magánszférának kölcsönözni, akkor jó lenne tudni, hogy az eddigi eredmények hogyan néznek ki. Nyilvánvalóan nem lehet varázsütésre mindent megoldani, ami a probléma megoldását illeti, minden esetre a magánszférára kell hazat, hagyatkoznunk. Egyszerűen csak azt tudjuk elérni, hogy nagyobb szerepet vállaljanak, közpénzeket, és amikor közpénzeket használunk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ezzel sok esetben ma a magánszférát támogatjuk a profit szerzésben. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság megfelelően jár -e el ebből a szempontból a fejlesztés politika területén. Aztán azt látom, hogy bírálták a különböző alapokat és a finanszírozási eszközöket, jó lenne erről is többet hallani, és végezettől a bizottságnak mondom, a peer review-ban levont következtetések hogyan tükröződnek majd az új tervezési időszakban. De Szilva úrnak adok először szót, és utána meghallgatjuk a többieket. Jó lenne, hogyha valaki jelezni a bizottság képviselőjének, hogy érkezzen egy kicsit korábban, mert jó lenne, ha időben lenne. Időben itt lenne. Köszönöm, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megpróbálok válaszolni a lehető legtöbb kérdés, az összesen nem fogok tudni válaszolni, és egyébként is néhány kérdést a bizottságnak címeztek, de megpróbálom megválaszolni azokat, amelyek a szakbizottság szempontjából talán a legfontosabbak. Először is, ami a PCD-t illeti, úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy a prioritásokat nem csak a fejlesztéspolitikai vagy fejlesztési együttműködés szempontjából alakítjuk ki, ezen túlmegyünk, és azt a szempontot követjük, hogy a többi szakpolitika ne okozzon kárt itt ezen a téren, de még ennél is holisztikusabb megközelítést alkalmazunk, egy egészen átfogó holisztikus megközelítésre törekszünk, úgyhogy mindenképpen támogatom a PCD-t, egy átfogó megközelítésre van szükség. A 3D, a diplomácia, a védelem és a, fejlesz, a fejlesztés politika, angolul a 3D között jobb összhangra van szükség, mert jelen pillanatban széttöredezettséget tapasztalunk, és következetlenséget, és ez nem csak a és ez összefügg szorosan azzal is, hogy a tagállamokban hogyan alakítjuk ki a szakpolitikákat. A PCD tehát mindenképpen kötelezettség a szem, szemünkben az összes szakpolitikára nézvést, túl a magán a fejlesztés politikán. Hautala asszony több dolgot említette, azt hiszem, ezek leginkább a bizottságnak szóltak. Egy dologra szeretnék azonban én is kitérni, ez az LDC-kre vonatkozik, valamint a szegénység leküzdésére hogyha csak a trendeket követjük, és a DAC titkársága nem csak az ODE-kkal foglalkoztam, hanem azon túl is foglalkoztam ezzel a témakörrel. Nos, azt látjuk, hogy a trendek szerint nem tudunk pozitívan hozzájárulni majd a fenntartható fejlesztési célokhoz. Ugyanis az egész nem csak az erőforrások allokálásáról szól, a magánszférában is nagyon szofisztikált mechanizmusok működnek, ilyenek például a vegyes finanszírozás, az úgynevezett blended finance. Ugyanezt láthatjuk a közvetlen befektetések területén is, ezek is rossz irányba haladnak, tehát hatalmas a potenciál, a mechanizmus nagyon releváns. 82 millió sikerült a vegyes finanszírozás révén a magánszféra részéről mobilizálni, viszont ezeknek a pénzeknek csak a 7%-a vonatkozott közvetlenül célzottan az LD cégre. Úgyhogy az ODák kapcsán többet kell tennünk, és ami a magánszférát illeti, itt még nagyobb a kihívás, még nehezebb feladat vár ránk. Például a külföldi közvetlen befektetéseknek csak 10%-a valósul meg az úgynevezett törékeny államokban, miközben a legszege- és legszegényebbek 2030-ig zömében itt élnek majd. 80%-uk ezekben az országokban él majd 2030-ig. Úgyhogy itt kellene változtatnunk annak érdekében, hogy a szegénységet tényleg fel tudjuk számolni, és a törékeny országokat ö, meg tudjuk segíteni. Ha azonban egyszerűen hagyjuk, hogy a magánszféra a jelenlegi trendeket kövesse, bármilyen mű vagy irányítás nélkül, akkor nem fogunk sikerrel járni. Örülök tehát, hogy az Európai Uniós tagállamok komolyan veszik ezt a kérdést, megpróbálják a kezdeményezéseiket jobban hozzá igazítani az OECD DAC vegyes finanszírozásra vonatkozó alapelveihez. Emellett reformra van szükség, mert orvosolni kell a következetlenségeket. Továbbra is fejlesztés politikailag támogathatónak tartjuk a fejlődő országokban a fosszilis energiahordozókat például. Ez esetekben a tranzakciós költségek is nagyon magasak, úgyhogy ezáltal gyakorlatilag visszájára fordul a dolog. Úgy gondolom, nem elég a retorika, nem, elég, nem elegendők a szép szófordulatok, tényleges kézzelfogható eredményekre van szükség, ehhez viszont a szakpolitikákat meg kell reformálni. Nagy örömmel látom egyébként, hogy mindez az Európai Unió napirendjén szerepel, és remélem, hogy ezen reformok és a több éves pénzügyi keret révén sikerül előbbre jutni ebben a kérdésben. Még egy dolgot említenék, ha megengedik. Nyilván mindenre nem tudok kitérni, még egy dolgot említenék. Azzal kapcsolatosan, amit az átmenetről és a közepes jövedelmi országokról hallhattunk. Ugyanis valóban igaz, hogy a közepes jövedelmi országok továbbra is küzdenek a szegénység és az egyenlőtlenség jelentette problémákkal. A donorok, beleértve az Európai Uniót intézményként és az EU-s tagállamokat is külön-külön, figyelembe kell, hogy vegyék az ODC-ket. Nem szabad egyszerűen elfordulni egy országtól, hogyha már nem LDC státuszú, vagy ha lekerül a DAC listáról. Azonban azt is látni kell, hogy az erről szóló viták sokszor nagyon szubjektív érvek mentén alakulnak. Gondoljunk például a latin-amerikai országokra. Tudom, és tisztában vagyok azzal, hogy a latin-amerikai országokkal továbbra is foglalkoznunk kell, még rengeteget kell tenniük a szegénység és az egyenlőtlenség felszámolása területén. Ott azonban már az ODN túli együttműködésre lenne inkább szükség, tehát úgy gondolom, hogy egyfajta fokozatos átállás lenne az üdvös, egyfajta partneri kapcsolat felé. De még akkor is, hogyha valaki, az, e- egy ország az LDC státuszból átlép egy másikba, érdemes megnézni, hogy mi történik egy országgal, amikor kilép az LDC státuszból és azt látjuk, hogy azonnal az oktatásra és egészségügyre fordított összegek csökkennek, és nő az eladósodottság. Tehát a donorok és a fejlődő országok között egyfajta partneri kapcsolatra van szükség, a pénzügyi eszközök phasing in és phasing outjára vonatkozóan. Miközben persze nem felejtjük el azt sem, hogy különböző szükségleteket különböző pénzügyi eszközök révén lehet kielégíteni. A vegyes finanszírozás, az úgynevezett blended finance, vagy a klímafinanszírozás is szerepet kaphat ebben, és megosztjuk majd önökkel az adatokat ezen országokra vonatkozólag. Ami Kínát illeti és a dakot, egy egész délutánt lehetne szánni ennek a témának érthető módon. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ez nem csak a pénzről szól. Ez a hatásról, az eredményességről és hatékonyságról szól. A fejlesztéspolitikai együttműködés elvekben gyökerezik, és ezen elvek közé tartozik a, az eredményesség és a hatékonyság is. Nyilván a fejlődő országok esetében nehéz megmondani azt, hogy mikor kellene a DAC részével tenni őket. Együttműködünk folyamatosan Kínával és más partnerországokkal is. Egyeztetünk az elszámoltathatóság, az összehasonlíthatóság érdekében, és megpróbáljuk elérni, hogy mindenki legfontosabbra összpontosítson, és végezetül elnök asszony az Európai Beruházási Bank szerepéről. A jelentés nyelvezete és Felix Sor nagyon is tisztában van ezzel. Ez a nyelvezet tehát olyasmi, ami illetően konszenzusra kell jutni, a DAC alapját tehát a konszenzus képezi. A nyelvezet, amit használunk, nyilvánvalóan tehát tárgyalások tárgyát képezi, az összes bekezdésről tárgyalások zajlanak előzőleg, de egyértelmű, hogy Nagyobb arányú egyeztetésekre lenne szükség, jobb koordinációra az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság között, nevezetesen a prioritást képező területekről. Az Európai Bizottság és a tagállamok egyeztetnek a prioritásokról, és aztán remélhetőleg a beruházási komponens szintén eleget tesz ennek a tervezési szakasznak. Nyilvánvalóan tehát jobb együttműködésre és egyeztetésekre van szükség. Igen, nyilvánvalóan ez mindenképpen így van, főleg, hogyha az elvezdét kibővítjük a terveknek megfelelően. Az eredeti persze azért jött létre, hogy a törékeny piacokat, törékeny országokat segítsük. Az FSD Plus létrehozatala követte ezt. Úgy gondolom, amit ön említett, azt alapelvként továbbra is érvényre kellene jutatni. Itt van Görenc Szúr is, aki jelentéstevője volt ennek a témáján, témának. Majd a módosítók kapcsán ezt figyelembe kell venni, és most a Concord kapja meg a szót, egy fejlesztéspolitikai NGO-kat tömörítő platform. A Concord képviselőjének adom meg tehát a szót. Elnézés, nincs sok időnk, egy kicsit késésben vagyunk, jó lenne, hogyha röviden tudna hozzászólni. Köszönöm szépen a meghívást, elnök asszony, nagyon kedves önöktől, hogy szót adnak a Concordnak. A Concord a politikával foglalkozó NGO-k platformja, 28 nemzeti szervezet és 24 nemzetközi szervezet tartozik hozzánk, több mint 2000 NGO-t képviselünk. Először is köszönetet szeretnék mondani az OECD-nek, amiért ilyen átfogó kritikus és konstruktív áttekintést adott, ezt mi NGO-k nagyon üdvözöljük. Azzal is egyetértünk, hogy sok mindent elértünk, az Európai Unió jelentős eredményeket mutathat fel a legutóbbi jelentés óta. A fejlesztés politikában a közös jövőkép, a közös vízió kialakítása, a partnerországok támogatása, a fenntartható fejlődés területén és a fejlesztés és politikai hatékonyság növelése. Ezeket mind-mind elismerjük, és büszkék lehetünk rá, de néhány ajánlásunk is van, ezek összhangban állnak néhány megjegyzéssel, amelyet az imént már hallhattunk. Úgy gondolom itt a lehetőség, hogy az OECD ajánlásait illetően már is tovább lépjünk, ezt a lehetőséget pedig a következő MFF kialakítása biztosítja. Nyilvánvalóan abból indulunk ki, hogy az Európai Bizottság az ajánlásainkat komolyan fogja venni. Néhány ajánlás többször is előkerül, ilyen az éghajlatváltozással kapcsolatos támogatás, ezek viszont hiányoznak a jelenlegi MFF tervezetből. Itt a lehetőség, hogy most a következő MFF kapcsán, hogy az SDG-kre is odafigyeljünk a fenntartható fejlesztési célokra. Négy rövid ajánlásra térnék ki a konkrét tendőket illetően, és ez lenne a főbb üzenetem is a képviselők felé, akik részt vesznek a tárgyalásokban. Az első ajánlás arra vonatkozik, hogy operatív iránymutatást kellene kialakítani az, a konszenzus végrehajtását illetően, ahol az OECD is javasolta. Fontos, hogy az új külső eszköz az SDG-kre összpontosítson, például a fenntartható fejlődésre, a szegénység csökkentésére, illetve felszámolására. Az Európai Parlament részéről is hallhattuk, hogy ezt mindenképpen még szerepeltetni kell majd, hozzá kell fűzni az eredeti be kell építeni az eredeti javaslatba. A fenntartható fejlesztésre vonatkozó ajánlások nagyon fontosak, és ezen a téren szakpolitikai koherencia területén is hiányosságok mutatkoznak. Ezt nem lehet egyedül a finanszírozási eszközzel megoldani, egy egész folyamatra lenne szükség, amely ezt a problémát orvosolja. De ez nem fog megtér- megtörténni, hogyha továbbra is megmarad a nem fejlesztés politika orientált formátum. Az OECD közölte, hogy a segítségnyújtásnak csak 27%-a kerül a legkiszolgáltatottabb, legtörékenyebb országokhoz, és 49%-uk a közepes jövedelmi országokba. Itt egy egyértelmű fordulatra lenne szükség, a legnagyobb lehetőség erre most kínálkozik a jelenlegi eh, finanszírozási kereten belül. Emellett a peer review megállapítja azt is, hogy 0,01, illetve 0,2 százalékát juttatjuk a GNI-ból a legfe- legkevésbé fejlett országoknak. Ez volt a célkitűzés, most megállapodtunk abban, hogy 2030-ig megvalósítjuk ezt a célt. Az LDC-kben a körülmények csak marginálisan javultak, ezt a jelentés is kimutatja, Körülbelül 0,1 százalék körüli az eredmény. Hogyan tudunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy végül a vállalásunknak eleget tegyünk? Két dolognak kell véleményünk szerint megtörténnie, és remélhetőleg az Európai Parlament egyetért velünk ebben. Az új MFF-en belül a hatos fejezet egészét 90%-ra kell növelni, és a 0,2%-os vállalás az LDC-kre vonatkozólag be kell, hogy kerüljön a szövegbe, és fontos egy participatív, inkluzív folyamat, ez is fontos véleményünk szerint. Harmadik pont, az OECD ajánlás, ajánlásai rámutatnak arra, hogy az embereket kell a középpontba állítanunk. Ennek egyik főbb eleme az emberi erőforrásokba való beruházás, ez jelenleg 11%-os szinten el, jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy 20%-os szintre kell emelkednie. Sokkal világosabban kell látnunk az oktatás, a szociális védelem és egészség ügy szerepét. Nyilvánvalóan ezt el kell választani a nemek közötti egyenlőség kérdésével, ez két különböző dolog, és fontos, hogy ezeket a ezeket az új prioritásokat külön célkitűzésekkel kapcsoljuk össze. És végül utolsó pont. Jó lenne, hogyha itt a DEVE szakbizottságban komolyan mennék a vegyes finanszírozás kérdését. Ez egy roppant, ö, ö, roppant összetett kérdés, és az Európai Beruházási Bank, mint hallhattuk, tám, ö, kiadásai nagy részét is ilyen formában foly, folyósítja egyelőre, Nincs bizonyíték arra, hogy ez a fajta vegyes finanszírozás, ez a blending jól működik. Erről lenne jó többet megtudni. Ami pedig a kompromisszumokat illeti konkrétan, a javasolt kompromisszumot nagyon jónak tartom, de sajnálatos módon a fosszilis energiahordozók, amelyeket az imént említettek is, lekerültek a kivételek listájáról, jó lenne, hogyha ezek visszakerülnének a kivételek listájára is végezetül. Még egy kérdés, ami túlmutat az MFF jövőjén. A szöveg kitér arra, hogy az ensz való együttműködés átfogó, de nem igazán követ stratégiai célokat. A kérdés az, hogy van-e értelme még mindig nagyobb összegeket adni egyetlen egy intézménynek, egyetlen egy szereplőnek egy témával kapcsolatosan, ahogyan láttuk a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatosan. Ez sokszor megkettőzi a költségeket, vagy talán átgondolhatnánk, hogy ez az egész hogyan működik, és hogy hogyan jut el a pénz azokhoz, akiknek igazán szükségük van rá, például a Spotlight kezdeményezésre utalnék. Next item, really, the one on the amendments to the... Um... Ezt észben fogjuk tartani. Most a bizottság kap szót. A DEFCO főigazgatója van itt velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Horsénak és az OECD DAT titkárságának a munkát. Ez a harmadik eh, partneri eh, felülvizsgálatom. Ez a harmadik eh, áttekintésem, mint említettem, az Európai Külügyi Szolgálat elvileg ezt kivette volna. Kanada és Japán nagyon jó partnerek, és azt gondolom, hogy ezzel egy tükör készült, vannak olyan kérdések, hogy miért nem gondolkodtak el erről vagy arról, vannak jó kérdések is. Tehát úgy érzem, hogy nagyon értékes e- eszköz a partnerő felülvizsgálat, hiszen mindenkit segít abban, hogy megérts, hogy mit végzünk, illetve másokat is segít abban, hogy megértse ezt, aki nem dolgozik velünk együtt rendszeresen. Szeretnék eh, néhány dologra visszatérni, ami, amelyek fontosak a munkánk szempontjából, a közös programozás, a költségvetés támogatás is elhangzott. Itt nagyon sok ilyet végzünk, különösen ami a, a közpolitikát illeti. Ez eh, az egyik fő eleme az EU segítségnyújtásának külföldön. Nagyon röviden kitérnénk az elhangzott megjegyzésekre, amelyeket a képviselők tettek fel, illetve Zsorzs, a, a Concord kollégái tettek fel. Azt gondolom, hogy különbséget kell tenni az LDC-k e, és a leg, e, kevésbé fejlett országok és Afrika között vannak edécés országok Afrikában, de nem edécés országok, és Ázsiában is vannak edécés országok, és Latin Amerikában is. Hogyha van egy súlyos válság egy közép, közepes bevételű országban, illetve a körülötelevő országokban, akkor um, itt segítés, segítségnyújtás van szükség. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a közepes bevételi országban is finanszírozunk projekteket Törökországban is például, és megpróbáljuk segíteni Törökországot abban, hogy a e, menekülteket kezelni tudja. Ami e, pedig a vitát illeti, van egy szomszédsági e, zónáink, ezek fő prioritást képeznek eh, segítségnyújtás szempontjából, és ez itt egy pillanat, amikor erre nagyon fontos elgondolkodni. Tehát, hogy egy közepes bevételű országból, eldétes országból látogatnak, ahogy Sárc Görenc elmondta, itt egy nagyon fontos előrelépést tettünk, ami a különbségtételt illeti latin és Ázsiában. A következő lépés az lesz, hogy a szomszédságban többet tegyünk a közepes országban, ez, itt mosolygok, Um, tudom, hogy ez nem fog tör- megtörténni, de ez a magyarázata uh, annak, hogy a, az EU uh, miért nem összpontosított eleget az LDC-s e országokra, Ukrajnával, Marokkó, Tunézia, uh, um, Törökországgal uh, foglalkozunk. A második megjegyzés, uh, ez pedig a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés. Azt gondolom, hogy itt óvatosaknak kell lennünk. Úgy tűnik, hogy mint hogyha a szegénységi történő összpontosítás csak a szegényekre történő összpontosítást jelenteni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a fenntartható fejlődésre összpontosítani, hogy szóval George elmondta azt, az intelligens módon történő együttműködés a közepes bevételű országokkal fontos prioritás. Ez miért van így? A közepes bevételű országok esetében az éghajlatváltozás, az egyeztetésre történő hatás kifejtése, ezeken a témákon dolgozunk. Természetesen kevesebbe kerül a közepes bevételű országokban dolgozni, mint az ldc országokban dolgozni, viszont nem hagyhatjuk abba itt a munkát, hiszen mindezek az Agenda 2030 részét képezik, hogyha ezt ebből a e, szempontból közelítjük meg, és nem a hagyományos e, szegénység megszüntetése témájában. Hosszú vitát folytattunk az OECD dagban, és ahogy Zsolzs elmondta, elhangzott arról, hogy hogyan kezeljük a, a magán széle beruházását. Hoyer úrral beszéltünk tegnap az Indikivel is. A bizottság megpróbálja elmondani azt, hogy meg kell próbálnunk a beruházásokat a partnerországokba vinni, prioritásokat követvén, igényeket követvén, és nem fordítva. Tehát itt indul be a programozás, és az együttműködő megközelítés indul. Az Európai Beruházási Bank is ebben gondolkodik, tehát a jövőbeni EFSD számára szeretnénk megnyitni ezt a folyamatot, szeretnénk egy második lépést tenni az EFSD kapcsán, és arról dolgozni, hogy hogyan kezeljük a beruházásokat, ahova nem mennek a beruházások maguktól, tehát lehet ezt addicionalitásnak eh, nevezni, de hogyan vonzuk be beruházásokat Mariba, Mariba vagy Myanmarra, nem más országokba, olyan esetekben, ahol eh, már eh, történik magánszektor beruházás. A egy kolléga is elmondta, hogy Zsors, hogy hogyan támogassuk a megújuló energiaforrásokat, amikor ezt a típusú beruházást végezzük, és végül, de nem utolsó sorban, A delegációkkal együtt, az LKS-szel együtt próbálunk meg gondolkodni arról, hogy hogyan kezeljük a következő programozási időszakot. Itt itt nagyon keményen dolgozunk azon, hogy az Agenda 2030-at hogyan tegyük itt képbe. Ez egy nagyon fontos feladatunk, nem csak az Agenda 2030, hanem a Párizsi klíma megállapodás is. Itt a partnerországok bevonása is nagyon fontos, akik a programozásunkat tagországokkal együtt használják, tehát próbáljuk ezeket az agendapontokat minden világon érvényesíteni, és ez az EU mutatás megközelítésének egy bizonyíténa. Köszönöm, szeretnék mondani Rózsének és Kárinak az együttműködésért. Azt gondolom, hogy nagyon sok új dolgot tanultunk meg, olyan dolgokat, amelyekre még vissza kell térnünk és gondolkodnunk kell ezekről. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen a magyarázatokat. Az OECD úgy gondolt, hogy nem is kell, hogy még egyszer visszajöjjenek, hiszen az volt az elképzelés, hogy ez egy partneri áttekintés lesz, meghallgattuk egymást, az OECD-t, de azok, akik visszajöttek, azok számára talán hasznos lenne, és különösen majd az új tagok számára, hogy lássák, hogy melyek azok a szakpolitikai kérdések, amelyekre figyelniük kell a következő években. Az új tagoknak talán jelezni kell majd, hogy mindezt for, ö, figyelemmel kell kísérni, tudniuk kell majd nekik is, hogy melyek a politikailag fontos kérdések. De nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt voltak a parlamentben, és Köszönöm mindazt a munkát, amelyet eddig végeztek. Köszönjük szépen. Most pedig kérem a bizottságot, hogy ö, ö, fáradjon fel, és a biztos urat, hogy fáradjon fel, és sajnálom, hogy eddig várakoztattam. Okay, colleagues. Kedves kollégák, akkor ki, mivel később kezdtünk, szeretném kérni azokat, akik elmennek, azok csöndben tegyék. Tisztviselők, OECD képviselők, egy nagyon fontos rendi ponthoz, a 22-eshez értünk. Ez pedig a a, a humanitárius segély, főigaz, segélyügyi főigazgatóság 2019-es évi munkaprogramja. Örülünk annak, hogy a biztos úr itt van. Alig tudjuk elhinni, hogy múlt évben volt itt, és mutatta be a programját, mint hogyha csak 5 perce kezdtük volna el az együttműködést. Brexit vagy nem Brexit, a bizottság szempontjából ez most az utolsó alkalom, hogy az éves programot megnézzük. Nem az utolsó alkalom, hogy önnel találkozunk, hiszen még rengeteg lehetőség van a plenárison és másút is. Ma délelőtt a román elnökséggel beszéltünk arról, hogy milyen kihívásokat jelent a humanitárius helyzet, a, a különböző hosszú, tartós válság, erről már sokszor beszéltünk de arról is, hogy újabb válságok vannak Jemenben és Venezuelában. Azt hiszem nem kell most belemenni abban, hogy sok mindent mondjak. Átadom önnek a szót, hiszen mindig nagyon kiterjedt, és aztán kérdéseket is tehetünk fel. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Linda, kedves kollégák, kedves barátaim. Boldog új évet! függetlenül attól, hogy hányadika van. De mint önök is tudják, mindig nagy öröm, hogy itt lehetek a családomnál, hiszen a kapcsolatainkat, ahogy kialakítottuk, az amiatt is számomra nagyon fontos, hogy itt lehetek. Önök is tudják, hogy az önök támogatása, tanácsai mindig is az elmúlt évek során rendkívül értékesek voltak. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani önöknek a, az elkötelezettségükért, és természetesen a vezető szerepért is, amit betöltenek. Kedves barátaim, a DEVE szakbizottság a humanitárius és a humanitárius segélytámogatási főigazgatóság nagyon fontos feladatot kell, hogy ellásson a világban, Szíria, Jemen, Myanmar, Venezuela, Sahel, csak hogy néhányat említsek. A legfontosabb munkákba önök is bekapcsolódtak. Ez a következők voltak azt, hogy biztosítsuk, hogy a, a, sürg, a vészhelyzetekben lévő országok vészhelyzetben is a gyerekek oktatásban részesüljenek, hogy megszüntessük a szexuális és nemi alapú erőszakot a vészhelyzetekben, kialakítsuk az embereknek, a kitelepített embereknek a, a, az ellenálló képességét, és erős partnerségeket építsünk a humanitárius fejlesztési és politikai munka során. Az elmúlt években rengeteg kihívással szembesültünk, de sok eredményt is elértünk. De önök is tudják, hogy még mindig nagyon sok mindent kell tegyünk. És ez a politikai filozófiám is tulajdonképpen a gyengeségeket felismerve nem szabad szégyelnünk, hogy a sikerekről is beszámoljunk. Röviden szeretnék néha, négy ilyen sikert megemlíteni, és sikert, amely a következő évek szakpolitikai prioritása marad. Először is az oktatás a vészhelyzetekben. Az önök támogatásával, és ezért köszönetet is mondok, sikerült az Európai Unióból a e kérdéskörben vezetővé tenni mint egy három év alatt a világban. Idén fogjuk a, a ciklusom legnagyobb kötelezettségvállalását eh, teljesíteni. A humanitárius költségvetés 10%-át eh, oktatásra fogjuk költeni, vészhelyzetekben való oktatásra. Köszönöm nem csak a politikai, de a költségvetési támogatást is önöknek. Különösen hálás vagyok az önök szakbizottságának, hiszen eh, végig segítették azt, hogy megszülessen a vészhelyzetekben való oktatás EU szakpolitikai kerülete. 18 hónappal ezelőtt kérték önök ezt, és külön köszönöm -e. Tavaly pedig sikerült ezt meg is valósítanunk. Nos, ez eh, határozott meggyőződésem, hogy nem csak eh, humanitárius eh, beruházás ez, hanem békében is. Ez a békébe való, a jövőbe való stratégiai beruházás. A második prioritás a, a gender alapú erőszak. A második sikerünk tulajdonképpen a szükséghelyzetekben a nemi alapú erőszak visszaszorítása volt. A közelmúltban Kanadának ugyan átadtuk a a nemi alapú erőszak szükséghelyzetekben címet viselő akció felhívást. Ez azt jelenti, hogy Kanada 18 új tagot öröpölt meg tőlünk ebben a munkában, és 82 jogú tagot. Óriási munkára van itt szükség Nigériában, Kongóban. Az elmúlt évben az akcióra való felhívást az ENSZ közgyűlése is dicséretben részesítette, de Európa továbbra is a stafétáltadás ellenére élen kell, hogy járjon a nemi alapú erőszak elleni harcban. A harmadik az ebola. Tavaly sikeresen sikerült két egymást követő ebola vírus járvány kitörésére reagálnunk a legkevésbé fejlett országokban, és gyorsan, koordináltan végeztük a munkát, tanulva a 2014-es rendkívül fájdalmas tapasztalatokból négy évvel ezelőtt Nyugat-Afrikában szomorú tapasztalatot szereztünk, és emiatt határozottan másként sikerült reagálnunk. Például mobilizáltuk az európai orvosi testületet, az EU nehéz tüzérségét a legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzetekre. Ez is azt bizonyítja, hogy soha nem becsültük alá az ebolát. Ezt köszönöm önöknek azt is, hogy sikerült az önök segítségével az EU orvosi testületét végre megvalósítanunk, felállítani. A második ebola járvány kitörés a WHO szerint hosszú hónapokig fog tartani. Nem csak a betegség ellen kell harcolnunk, hanem a biztonsági kockázatokkal és az idővel szemben is harcolnunk kell. A reakciónkkal mégis sikerült megelőzni azt, hogy a vírus a néböri, bocsánat, a szomszédos városokba, illetve országokba is átkerüljön. Nos, ez már önmagában siker, de nem szabad soha összekevernünk a, a fejlődést, az előrehaladást a megszüntetéssel. Az ebola továbbra is prioritás marad, ébernek kell maradnunk, és nem szabad elkényelmesednünk az ebola elleni harcban. A negyedik pont a hatékonyság a munkánkban a humanitárius munkában. Mint önök is tudják, az, hogy hogyan végezzük a humanitárius segélymunkát, az legalább olyan fontos, mint a segély maga. Ezzel tulajdonképpen el is jutottam a humanitárius készpénz támogatáshoz, amely rugalmasságot jelent, választási lehetőséget, és én úgy gondolom, hogy az elsősorban méltóságot ad azoknak, akiknek segítünk. A készpénz a hatékonyságot is növeli, csökkenti az általános költségeket, amit én nagyon fontosnak tartok, a legfontosabbnak, és különösen Törökországban például. És ugyanakkor növeli a támogatás nettó értékét, segít abban, hogy kevesebb pénzért több, többet tegyünk. Tavaly a teljes humanitárius támogatás 35% a készpénz támogatás volt, és ezt folytatjuk 2019-ben is. A humanitárius készpénztámogatás közvetlen, azonnal és fenntartható hatást biztosít. Pozitív eredményeket láttunk mindenütt, Törökország, Jordánia, Afganisztán, Görögország, és Szomália, és de sok hely másút is. Önök is tudják, hogy a világ humanitárius szükséglete évről évre növekszik, a humanitárius segély sajnos soha nem lesz elegendő. Ez a kemény valóság. Ahhoz, hogy stabil, virágzó, fenntartható jövőnk legyen, ahhoz a béke alapjára kell építenünk, és ezért van szükség arra, a, amit átfogó megközelítésnek nevezünk. Ezért kell erősítenünk a humanitárius és fejlesztési elkötelezettségünket. Ezeket a szavakat meg kell töltenünk tartalommal, ki kell, meg kell építeni az alap, alapokat, és folytatni kell ez, azt, hogy ez prioritás legyen számunkra a következő évben is. Persze, mint mindig most is várjuk az önök támogatását ebben a rendkívül igényes és nagy munkát követelő területen. Megragadom a lehetőséget arra, hogy a regionális prioritásokról is szóljak néhány szót. Sajnos 2019 nagyon sok eh, tragédiát örökölt, humanitárius tragédiát 2018-ból Szíria, Jemen, Dél-Szudán, a Száhel térség, Csátó, Myanmar, Venezuela. Csak néhányat említettem. Hadd kezdjem Szíriával. A konfliktus bizonyos területeken csökkent, de igen, jelentős humanitárius szükség van továbbra is a szétrombolt országban, az a feladatunk, hogy éleket, életeket mentsünk, és amennyire csak lehet, állítsuk vissza a reményt, a, a jövőbe vetett bizalmat. Márciusban lesz a harmadik konferencia Szíriáról Brüsszelben, más biztosokkal együtt tartjuk. Tudják önök is, hogy továbbra is mi vagyunk a legnagyobb humanitárius donor Szíriával kapcsolatban. Persze nagyon sok ország fogadott be szíriai menekültet, és támogatjuk az EU különleges követének Ger Péter, Péterzennek a munkáját. Teljes mértékben készek vagyunk továbbra is a párbeszédre, a kölcsönösen elfogadható megoldásra, hogy a több mint 7 éves szenvedésnek véget vessünk. Ugyanakkor továbbra is támogatjuk Törökországot, Libanont, Egyiptomot és Jordániát. Decemberben jártam az utóbbi országban, és két héttel ezelőtt Törökországban jártam, és felmértem az ottani helyzetet. A befogadó országok megnyitották kapuikat a szírmenekültek előtt, bátran, és minden belső kihívásuk ellenére tették ezt. Továbbra is számítunk szolidaritásukra, a szír menekültek eh, szolidaritására és az európai szolidaritásra is, de ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Nem szabad eh, cserben hagynunk őket, ez lenne a, ez a kapcsolatunk alapja is. Kedves kollégák, eh, nagyon sok egyéb humanitárius válság alakult ki a világ különböző pontján, ahogy Linda is mondta, a Jemenben. Ez talán a leg inkább szívenütő humanitárius válság, 22 millió ember ártatlan áldozata a kimondhatatlan tragédiának, a hatalmi, a vak hatalmi harcnak. A közelmúltban a különböző fele kapcsolatfelvétele reménykeltő, ígéretes, mi csak ösztönözni tudjuk ezt a folyamatot. És továbbra is támogatjuk, még a színfalak mögött is a folyamatot. Én magam, Moderiga asszony, az elnök. Márciusban a Jemen, eh, egy jemeni konferenciát, egy, egy eh, vállalási konferencián eh, veszek részt Genfben, és ott meg fogjuk a támogatásunkat erősíteni a forrás kihelyezésre vonatkozóan is. De mint mindig is mondtuk sajnos, a humanitárius válság rendkívüli, és a béke az egyetlen válság, eh, válasz erre a súlyos valóságra. Nézzük Afrikát. A 21. század legnagyobb kihívása szerintem eh, né, több millió ember eh, az afrikai kontinensen szenved természeti katasztrófáktól, erőszaktól, áttelepítésről konfliktusok, járványok, éghajlatváltás, rossz irányítás, szegénység, és természetesen a, a demográfiai robbanás. Tudják önök is, hogy ez egy kedvenc kérdésem, és előfordul, hogy mélységében szeretek erről beszélni, mert ezt nagyon fontosnak tartom. Őszintének kell lennünk. Ezek a paraméterek Száhelben és a, a Bazinitónál rendkívül törékeny helyzetet eredményeznek. A legsérülékenyebbeket kell segíteni. A természeti válság további regionális válságokat idéz elő, egyre nagyobb humanitárius szükséget teremt, a kényszerkitelepítések pedig az, e, a, az embereket kétségbeesésbe tanítják e, Afrika különböző részein. Az elmúlt években több országban destabilizálódás volt, Burkina Faso, a Közép-Afrikai Köztársaság, ahol a lakosság 60%-ának van humanitárius segélyre szüksége. De a humanitárius segély önmagában nem oldja meg a kérdéseket. Afrikának hosszú távú felfogásra és fenntartható megoldásokra van szüksége. Ha megengedik, akkor tulajdonképpen egy kicsit kiebb is kell tekintenünk. Az Afrikát a szokásos menetrendtől eltérően kell felfognunk most, azaz kontinuitást kell tudnunk teremteni a humanitárius munka, az Európai Bizottság múlt, és az Európai Bizottság munkori fejlesztési munkája között a munkahelyteremtés, az Afrika Transform program, és több beruházást kell tudnunk különösen a magánszektorból mobilizálni. Jó, legyünk szerények, egyre többre van szükség, csak többre és többre. És ez az oka annak, hogy azt már mondtam, hogy túl kell tudnunk tekinteni az eddigi korlátokon. Múlt márciusban elláttam egy EU finanszírozási Panji kórházban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amit kedves barátunk, dr. Mukwege, a 2018-as Nobel-díjas orvos vezet. Fantasztikus humanitárius ember, kiváló személy, szívesen együttműködünk vele. De a, a hatóságok nem. Ennek tükrében az Encel és a holland kormányjal megszerveztük az első vállalási konferenciát a Kongói Demokratikus Köztársaság számára több mint fél milliárd dollárt sikerült összegyűjteni, ami óriási megkönnyebbülést jelenthet a legkitettebbek számára, a legelhatottabbak számára. A családban ugye elmondhatom, hogy a humanitárius biztosként, európai biztosként és legnagyobb donorország képvis, donor terület képviselőjeként gyakran magamra hagyva éreztem magam a vállalási konferencián. Múlt hónapban Etiópiában voltam, ami fordulóponton van, új miniszterelnök van, re, merész reformokat indít el, és a, a megbeszélésünkön a miniszterelnöknek elmondtam, hogy az Európai Unió támogatja reformjait, amelyben több demokráciát, szabadsági jogokat akar biztosítani minden e- etióp számára. Etióp történe, Etiópia történelmi béke megállapodást kötött a szomszédos Eritreával, de tov, óriási kihívások maradnak még fent, több mint 2,7 millió etióp van az ország belül áttelepítve etnikai konfliktusok miatt, az éghajlat váltás is jelentős problémát okoz, úgyhogy ez, és sok egyéb probléma van az Európai Uniónak, tehát mindent meg kell tenni, hogy Etiópiát a kritikus időben támogassa figyelnünk kell arra is, hogy ezt a modellt Afrika szerte el tudjuk terjeszteni. Természetesen Dél-Szudánra is figyelni kell idén. A tények önmagukért beszélnek. A humanitárius káosz az országban eluralkodott, teljes mértékben hiányzik a felek felelősségre vonhatósága. Már kezdettől fogva ezt mondom, kollégáim közül itt is vannak ma, ellátogattunk az országokba, de hát gyalázat a nemzetközi közösség szempontjából. A két vezető továbbra is teljes mértékben ellenőrizhetetlen. És természetesen a konfliktus fenyegeti a szomszédos országokat, Ugandát, Szudánt, Etiópiát, Kenyát, és az, ő, az ottani struktúrákat, stabilitást is megkérdőjelezi. Az Európai Unió tehát eh, nyilvánvalóan felszólította a feleket, hogy eh, életképes béke megállapodással vessenek véget a szenvedésnek. Kedves kollégák, a teremben nagyon sok, sokan eh, ellátogattunk Cox bazárba, több mint egy millió menekült van ott. Én Észak-Rakimben is voltam Myanmarban, az egyik elsőként látogattam el a Cox bazárba az, en, az ENSZ ezt a, a Rohingya népírtásnak nevezte. Tulajdonképpen büszkén mondhatom azt, hogy az Európai Unió segítette a rohingákat Myanmarban és Bangladesben egyaránt. 2017 végén az Európai Uniót az ensz együtt egy vállalási konferenciát szervezett a Rohingya menekült válság megsegítésére, azóta az EU pedig több mint 110 millió euró támogatást nyújtott. Latin Amerikát nézzük, Venezuelát. A kolumbia-venezuelai határon is voltam eh, múlt márciusban, eh, magam láttam, hogy nem feledhetjük el, és nem is felejtjük el a venezuelai válságot. Több millió embernek van szüksége 2019-ben is a támogatásunkra, akiket országon belül eh, helyeztek át, vagy a szomszédos országokba. A Decemberben bejelentettem további 20 millió euró humanitárius segélyt a válság enyhítésére. Venezuelán belül is vannak szervezetek, amelyek a színfalak mögött is próbálnak segíteni. Végül pedig, ha megengedik, Görögországról szólnék néhány szót. A közelmúltban Görögország aránytalanul vállalta a menekült és migráns válságból a ráeső részt. Az Európai Unió a görög nép és a görög hatóságok mellett volt. Az Európai e belül most először ajánlotta fel a a vészhelyzet támogatási eszközön keresztül a segélyét. Igen, ambiciózus készpénz és lakhatási programok indultak el, mint az SPA, de ennek ellenére még mindig óriási problémák, kihívások vannak ott, különösen Lesbos és Szamos szigetén. Tudják önök is, hogy a humanitárius programjaink Görögországban folytatódnak, a görög hatóságok és a, a bizottsági szolgálatok, a DG Home folytatja. Ez volt, amiben megállapodtunk akkor, amikor az új eszközt létrehoztuk. És biztos vagyok abban is, hogy a fennmaradó kihívások megoldására fognak összpontosítani. A görög problémától függetlenül szeretném elmondani, hogy a menekült és migránsválság nem görög probléma, hanem európai. Európai megoldást igényel, és persze európai szolidaritást. A határozottan hiszem, hogy az önök támogatása továbbra is döntő lesz az európai támogatásban, támogatás új szakaszában is Görögország számára. Kedves barátaim, a Földön a konfliktusok száma egyre nő, a konfliktusok hossza és komplexitása is. Egyre nagyobb kihívást jelent, egyre komplexebbé válik a humanitárius segély, ben dolgozók számára a munka. Mint mondtam, különösen Afrikában újra kell definiálnunk, hogy milyen humanitárius erőfeszítésekre van szükség a demográfiai robbanás miatt, és ez az oka annak, hogy a következő pénzügyi keretben a, azt javasoltuk, hogy 30%-kal növeljék az EU humanitárius költségvetését 1,6 milliárd euróra évente. De tudjuk, hogy a pénz soha nem elég önmagában, új ötletekre, innovatív megoldásokra van szükség, és jobb partnerségekre. És arra, hogy a pénzt jobban költsük el. Ez az oka annak, hogy sokkal jobb és több kapcsolatot kell tudnunk kialakítani a humanitárius segély, a válságkezelés és a, a polgári védelem között. Ez az, ami ö, józan és is diktál. A Rescue kiváló példája mindennek, javítja a, a, a vészhelyzetekben az eljárásokat, és a szolidaritásunkat is átfogóbbá, ellenállóbbá teszi. A, a 200 millió eurós évi költségvetési növelés szerény növekedés a, ahhoz képest, hogy milyen előnyöket teremthet cserébe. A jelenlegi humanitárius táj elsőprő. Tudom, hogy önök is tudják, hogy sok, nem, hogy többet, de sokkal jobban is kell tudnunk a forrásainkat felhasználni. Ez a prioritás 2019-re, és mint mindig nagy örömmel várom ötleteiket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket a célokat közösen elérnünk. De, kedves Linda, ha megengeded, Néhány szót szeretnék néhány kollégáról is szólni. Természetesen nem utoljára vagyok itt a devében, de attól tartok, hogy ez az utolsó párbeszédünk a humanitárius prioritásokról. Néhány szót szeretnék tehát arról szólni, hogy a Deve szakbizottságnak melyek a fő pillérei a humanitárius kérdésekben. Tisztelt elnök asszony, Enrique, a humanitárius segély előadója, és kedves eh, barátom eh, eh, Gérenc kollega, szintén előadó. Linda, tudom, hogy rendkívül szerény vagy, de határozottan hiszek abban, hogy tisztes bánásmód része a kollégák között, energiával, elkötelezettséggel és megfelelő áttekintéssel ellenőr ö, vezette ezt a munkát a szakbizottságban. Ö, fáradhatatlanul mobilizálni kívánja a humanitárius forrásokat, és ne, neked is köszönhető az, hogy nagyon sok ilyen válság nincs már a legfontosabbak között. Kedves kollégák, Lindának sikerült a humanitárius megoldások és a hosszú távú stratégia között jobb kapcsolatokat kialakítson, és mindig támogatott minket akkor, amikor Görögországot elöntötték a, a menekültek, és különösen sokat segített a vészhelyzet támogatásért. Köszönjük ezt neked, Linda. De hadd mondjam el azt is, hogy nagyon fontos volt az ENSZ Global Compact vita és a nemi alapú erőszak megszüntetésével kapcsolatos vita megoldásához is. A tagállamok, néha a tagállamokkal szemben is bátor ötletekkel. Mandátum elején már láttam, hogy számíthatok rád, önre, nem csak kollégára, hanem megbízható és bizalmas barátra is. Ezt köszönöm. Kedves barátom Enrique, igazi védője a humanitárius elveknek, támogatója a vészhelyzetek megoldásának, mindig jobb módját kerested annak, hogy jobban tudjunk együttműködni a humanitárius segényújtás terén. Emlékszem, Enrique, a közös akciónkra, az isztambuli, szendai és a kanguni akcióinkra, a katasztrófa elhárításért tettünk, és mindig azért harcoltál, hogy megfelelő válságreakciót tudjunk megfogalmazni megfelelő forrásokkal, és saját energiáját sem vonta vissza a legnehezebb időkben sem. Kérem, hogy csak folytasd ezt eh, a hittel való munkát. Nagyon fontos, hogy véd a humanitárius elveket és a méltóságot. Én magam személyesen szeretnék mindkettőtöknek köszönetet mondani, és természetesen minden kollégának, aki ma itt van. Mint mindig is mondtam, megtiszteltetés, megkülönböztetés számomra az, hogy önökkel együttműködhetem. Nem vagyok mai csirke a politikában, rengeteg tapasztalatom van, és az együttműködésem kezdetén már láttam, hogy számíthatok önökre. Még a legnehezebb és a legkényesebb missziókon is köszönöm szépen, és nagy örömmel beszélgetek ez évről, amely szintén nehéz lesz mindannyiunk számára. Köszönöm. Thank you for those very kind words. Köszönjük szépen ezeket a rendkívül kedves szavakat. Lesz még alkalmunk azt hiszem, hogy köszönetet mondjuk neked, Krisztus, az általad végzett munkáért. Az első meghallgatásod alkalmával lenyűgözött bennünket, hogy milyen tapasztalataid vannak, és hát tudjuk, hogy mi történt a hazádban, tudjuk, milyen az, amikor valaki menekül, menekül a háború előtt, elől, és biztos vagyok abban, hogy mondjam, mély megértéssel tudsz viseltetni azok iránt, akik menekülni kényszerülnek. Enrique guerrero adok elsőként szót, aki kiváló humanitárius segítségnyújtással foglalkozó koordinátorunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy itt van. Köszönöm a nagyon kedves baráti szavakat, amelyekkel a személyemet illette. Ez gyakorlatilag még inkább megnehezíti a dolgomat, mert én eredetileg önnek akartam köszönetet mondani az elvégzett munkáért, most pedig úgy néz ki, minthogyha úgy veszi ki magát, minthogyha én csak udvariaskodni akarnék, és azért vagyok kedves önnel, mert ön ilyen kedves szavakkal illetett engem, de ez nem így van, még a bevezetőjében elmondottak előtt elterveztem, hogy megköszönöm önnek az eddigi munkát. Ön azt mondta, hogy a e szakbizottság nagy része gyakorlatilag már a családjává vált. Nos, igen, a családok sokszor nagyon bonyolult entitások, gyakran a családtagok veszekszenek egymásra, mindenki gyűlöli a karácsonyi együttléteket, mert olyankor jön össze a család, és olyankor egy-egy elejtett szó vagy megjegyzés veszekedést robbanthat ki. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha egy család komoly problémákkal néz szembe, vagy hogyha valamilyen szerencsétlenség történik, akkor a család összetart, egységes. Ugyanezt történik itt a szakbizottságunkban is, az Európai Bizottságot beleértve. több ezer és sokszor több millió ember balszerencséjével kell foglalkoznunk, katasztrófa helyzetekkel kell megbírkóznunk. Ez is magyarázat arra, hogy a DEVE szakbizottság miért jóval progresszívebb, mint a parlament többi része. Éppen azért, mert humanitárius témákkal foglalkozunk, össze is kell tartanunk. Azt hiszem, meg szeretném köszönni önnek a munkát, amelyet biztosként is végzett a parlamenttel való együttműködésben. Mi képviselők több szakbizottságban is tagok vagyunk, és elmondhatom, hogy nem, nem magától értetődő, hogy egy biztos ilyen sok szakbizottsági ülésen vegyen részt. És az sem magától értetődő, hogy az illetékes biztos a parlament képviselőivel ilyen jó kapcsolatokat ápoljon, nem csak formális kapcsolatokra gondolok, hanem informális kapcsolatokra is. Ön olyan biztos, aki aktív, aki a helyszíneket is végiglátogatja, és ezt tartom egyébként a fejlesztéspolitikával foglalkozó biztos egyik első feladatának. Nem tudunk ugyanis humanitárius válságokra úgy megoldást találni, hogy azokat az íróasztal mögül keresgéljük. Nem lehet egyszerűen csak statisztikákkal foglalkozni, vagy pénzekkel foglalkozni. El kell menni a helyszínre, meg kell ismerni az embereket, a szemükbe kell nézni, és szembe kell nézni a nehéz helyzetekkel. Egy nagyon fontos mozzanat volt számomra éppen ezért az, amikor beszélt arról, hogy hol járt. Járt Venezuelában, Myanmarban, elutazott a száhelövezet országaiba is. Ezek mind-mind olyan országok, amelyek általában humanitárius válsághelyzetekkel küzdködnek. Ezt meg kell köszönnünk önnek, mert ön tényleg egy olyan biztos, aki elutazik a helyszínekre. Röviden szólnék az elmúlt évek legfőbb témáiról is oktatás és válsághelyzetek. Sikerült 5,5 millió gyermeket megsegítenünk a sürgősségi terve, és sikerült forrásokat biztosítanunk ezen gyermekek képzésére, oktatására. Az oktatás ebben az esetben stratégiai fontosságú nem csak azért, mert itt kézzelfogható projektről van szó, hanem azért is, mert ezen fiatalok jövőjéről, és ezáltal a társadalmak jövőjéről is szó van. Ezt nagyon jó hírnek tartom, azt hiszem összességében 300 ezer szíriai menekült érkezik a napokban Törökországba. Stratégiailag fontosnak tartom, hogy ezeknek a gyermekeknek oktatási lehetőséget biztosítottunk. beszélt a nemek közötti erőszakról, beszélt az eboláról is, illetve arról, hogy a kapacitásainkat hatékonyabban kell bevetnünk. Tanultunk is a hibáinkból. Megtanultuk azt, mennyire fontos a megelőzés, a prevenció főként az éghajlati, éghajlatváltozáshoz kapcsolódó katasztrófák esetén. Gondoljunk például az ebola vírus okozta válságra. Nem tudunk megoldást találni ezekre a problémákra, ha az érintett országokban nincsenek meg a szennyvíz elvezetési és higiénés előfeltételek. Azt hiszem az Európai Uniónak ezekben a kérdésekben sokkal-sokkal határozottabb szerepet kell vállalnia. Sok mindent elértünk tehát, de azt hiszem még nagyon sokat teendünk is. Az éghajlatváltozásra például jobban oda kell figyelni, illetve az éghajlatváltozás okozta hatásokra, hiszen ez egész generációk életét befolyásolja. Aztán humanitárius válság témában vannak előrejelzések, miszerint egy új El Niño jelenségre kell számítani, ami éhénységet okozhat. A következő programozási időszakban még több forrásra lesz szükség annak érdekében, hogy ténylegesen reagálni tudjunk az éghajlatváltozásra. Javítanunk kell a helyszíneken dolgozó nem kormányzati szerveken is, lehetővé kell tenni számukra, hogy hatékonyabban tudjanak működni. A válság sújtotta területeken működő nem kormányzati szervektől tudjuk, hogy a helyi szervezetek támogatása nélkül nem jutunk elő, előbbre. Kapcsolatot kell tehát teremteni a nyugati civil szervezetek és a helyszínen működő nem kormányzati szervezetek között. Valamilyen módon szabályoznunk kell a támogatásokat, és azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hónapokban igenis el kell ezen gondolkodnunk. Aztán újabb és újabb betegségek törnek ki, járványok törnek ki, vagy visszatérnek olyan járványok, amelyek már eltűntek korábban. Ön is orvos, tudja nagyon jól, hogy milyen problémákkal küzdködünk bizonyos vírusok esetében az antibiotikum rezisztencia okoz nagy problémát. És egy olyan szakaszba lépünk be, amelyben az egykoron kihaltnak hit vírusok, betegségek visszatérőben vannak, Dél-Szudánban, Kongóban és sok más hasonló országban is ilyesmit tapasztalunk. Engedjen meg zárásképpen még két megjegyzést. Az egyik megjegyzésem azokra az ígéretekre vonatkozik, azon ígéretek betartására, amelyeket az Európai Unió az isztambuli konferencia alkalmával tett. Az Európai Unió és a tagállamok is ott bizonyos vállalásokat tettek. Úgy hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban még nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség, be kell tartanunk ezen a humanitárius csúcson tett vállalásainkat, ígéreteinket. Még egy dologra kitérnék, amiről a biztos úr beszélt, ez pedig Afrika. Gondolhatják most azt, hogy hát spanyolként nekem Afrika különösen fontos, mert közvetlenül a szomszédságunkban található. Nem akarok most arra kitérni, hogy mennyi menekült érkezik Afrikából, Spanyolországba a földközi tengeri útvonalak megváltozása miatt szerintem szolidárisnak kell lennünk mindazokkal, akik hozzánk érkeznek, érkeznek és nem gondolom, hogy Spanyolország ne tudna megbírkózni a maga 40 millió lakosával, az ide érkező menekültek számával. De határmenti országként tudjuk, hogy Afrika az Európai Unió közvet, külső határán helyezkedik el, és ez a kérdés szorosan összefügg a jövőnkkel. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési együttműködés önmagában nem lesz elég, szoros kapcsolatokra és eszmecserére van szükség az afrikai kontinenssel. Itt az ideje, hogy a kotonói megállapodást megújítsuk, ambiciózusabbá tegyük és új szakaszba lépjünk az Afrikával fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatokat tekintve. Emlékeztetném önt, emlékeztetnék arra is, hogy ön biztosként egy-egy ügy kapcsán egyedül maradt, elszigetelt volt. Remélem, hogy ezen ülés után már nem érzi úgy, hogy egyedül van. Köszönjük, Heidi Hautala. Köszönöm szépen. Kölcsönösen nagyra értékeljük egymás munkáját, ez nyilván valóvá vált az imént. Arra utalnék vissza, amikor azt mondtam, hogy egyszer majd szeretne egy kicsit többet beszélni a a demográfiai robbanásról. Nem tudom, hogy pontosan milyen szót használt, milyen kifejezést. A demográfiai bombával vagy robbanással mindenképpen foglalkozni kell. Ön sok helyszínen járt, és sokat hallhatott arról, hogy mi lenne az esetleges megoldás. Ön mit javasolna, mit tanácsolna? Más már nem kéri a szót, mondja az elnök, nekem egyetlen egy megjegyzésem lenne. Visszautalnék arra, amit Erike mondott a helyi NGO-król válsághelyzetekben. Nagyon nehéz körülmények között működnek az NGO-k sokszor a helyszíneken. A lokalizáció persze jó, mert azt jelenti, hogy a fejlesztési segítségnyújtásba bevonjuk a helyben működő szervezeteket is. Különösen fontos ez Szíriában és hasonló helyeken, ahová nagyon nehéz eljuttatni a segítőket. Remélem, hogy ezt a lokalizációt folytatni fogjuk. A második dolog, amit említenék Görögországra vonatkozik, A mi szakbizottságunk támogatta önt abban, hogy humanitárius segítséget juttassunk Görögországba a nagy menekült hullám csúcsán, amikor is a legtöbben érkeztek Szíriából, de most nagyon aggasztó történeteket hallunk a Számoszon és Leszboszon tartózkodó menekültek helyzetéről, különösen ami a gyermekek védelmét illeti. Tudom, hogy ez többször is előkerült a görög minisztériumokkal való tárgyalásokon, de még decemberben is azt hallottam, hogy a dolog nem javul, nem javul a helyzet, Avramopoulos biztossal is beszéltem erről, Claude moraes pedig megkértem, hogy a Libe szakbizottság napirendjére tűzzék ezt a kérdést. Mi Európai Unióként nem valhatunk ebben kudarcot, különösen gyerekek esetében nagyon fontos a megfelelő fogadtatás és a megfelelő védelem az Európai Unió területén. Remélem, hogy a görög hatóságokat sikerül rábírni arra, hogy tegyenek az ügy érdekében. Tudom, nehéz a helyzet, voltam Lesboson, és tudom, hogy néhány héten keresztül napi szinten 35 ezeren érkeztek. Hihetetlen munka zajlott ott, de most már jóval kevesebben érkeznek, és megfelelő körülményeket kell biztosítanunk az emberek számára. Remélem, hogy ön is továbbra harcol ezért az ügyért, és a parlament is továbbra is nyomon követi a görögországi eseményeket. Biztos úr, öné a szó. Thank you so much. Köszönöm szépen a kedves szavaikat. Mint említettem, munkám során az elmúlt négy évben akkor is éreztem az önök támogatását a helyszínen, amikor ott dolgoztam. Éreztem ezt a támogatást, és természetesen különösen Dél-Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, a Boko által érintett területeken, ahol a Boko tevékenységet fejt ki, annak, mint kollégák, parlamenti képviselők támogattak engem, és ez nagyon fontos volt számomra. Nagyon fontos volt, hogy a, a problémákat megnevezzem, kezeljem, és azt gondolom, hogy ezt feltétlenül hangsúlyozni szerettem volna ez alkalommal. Linda a kérdésével kezdeni, ami Görögországra vonatkozott. Engedjék meg, hogy görögöl ö, folytassam. Anyanyámában szeretnék szólni, ismerem a helyszínen a helyzetet. Η κατάσταση ειδικά στη Λέσβο και στη Σάμο és Számoszon a helyzet sajnos továbbra is problematikus. Ahogy Linda említette, a görög hatóságok és a lakosság a helyszínen nagyon jelentős erőfeszítéseket tettek. Az elmúlt hetekben életét vesztette az a nagymama, aki segített a menekülteken, ez tragikus, és megpróbáltam nagyon sok mindent továbbítani, és megpróbáltam ellátogatni Görögországba, azért, mert úgy érzem, hogy a megoldást az STA programon keresztül tudjuk megvalósítani. El kell fogadnunk azt, hogy még három nagyon fontos probléma van a helyzet kezelésével kapcsolatban. Az első a fáradtság, ami a helyhatóságokat illeti, természetesen erre számítottunk. A második probléma mindig az volt, hogy a megállapodás Törökországgal, az EU Törökország eszköz bizonyos fajta megfogalmazást tartalmaz az, miszerint a bevándorlók visszatérhetnek Törökországba, abban az esetben, hogyha az égei szigeteken tartózkodnak, ez pedig korlátozza a választási lehetőségeket. A harmadik eh, nehézség pedig, ami eh, továbbra is érzékelhető, ez nem egy nehézség, hanem egy olyan dolog, ami tulajdonképpen pozitívum is lehet. Amikor a görög hatóságok eh, a szárazföldre utalják a menekülteket, nagyon sok sziget, akkor különbséget kell tenni a szíriai menekültek között, illetve itt egy különbségtétel történik, és őket jó struktúrákban, jó infrastruktúrákban helyezik el, tehát a jó infrastruktúra az hozzáférhető számukra, és az ECO főigazgatóság elkezdte a megfelelő eszközt használni. Én a DJ Home-mal is kapcsolatban állok, a görög hatóságokat arra ösztönözhetjük, hogy lépjenek tovább, és próbáljanak meg több menekültnek lehetőséget biztosítani arra, hogy kontinentális Európába távozzanak az gyermeküket egyedül nevelő anyák számára külön programot hoztunk részt, illetve a gyermekbevándorlók számára Görögországban problematikus kép ellenére sikerült előre és ez túllép azon, amit a média, illetve egyéb statisztikák bemutatnak, mivel volt egy közös erőfeszítés, És azt gondolom, hogy ezt kellene inkább bemutatni, mint a rossz híreket. Úgy érezzük, hogy a görög hatóságok jelentős erőfeszítést tettek, de még így is nagyon sok a gyenge pont. Függetlenül attól, hogy a DJ Echo-ban, a DJ Echo visszavonult Görögországból, én személyesen szoros kapcsolatot fogok tartani görög hatóságokkal, én görög ciprióta vagyok, és segíteni szeretnénk, még akkor is, hogyha ez a színfalak mögött történik, nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek a helyzete javuljon. To say few words, uh, Szeretnék néhány szót szólni Erike felszólásával kapcsolatban, különösen ami a eh, helyi NGO-kat illeti, illetve a humanitárius munkát. Természetesen Linda ezeket már említette, teljes mértékben Egyetértek önnel, az ő támogatások nélkül biztos vagyok abban, hogy a mi humanitárius tevékenységünk a helyszínen, nagyon sok ö, olyan országban, amely elfogadta a monetárius segítségnyújtság, nem lehetett volna ilyen hatékony. Azért, mert ők ö, tudják azt, hogy, hogy a helyszínen a nehéz helyzet ö, milyen uh, problémákat vesz fel Jordániában, Irákban, uh, Törökországban en, ezt láthattam, és természetesen Afrikában is. Tehát meg kell uh, találjuk annak a módját, hogy hogyan tudunk rugalmasabbak lenni, és természetesen ebben a dilemmában vagyunk, követnünk kell a mi speciális uh, szabályainkat, a szemvevőszék uh, tanácsadóinak, illetve a szembeőszék ajánlásainak figyelembevétele mellett, és konkrétabb módon kell a helyi civil szervezeteket igénybe vennünk. A partnereink, az ENSZ ügynökségei teljes mértékben egyetértenek ezzel a megközelítéssel, és azt gondolom, hogy rugalmasságot rugalmasan tudjuk bevonni a civil szervezeteket, illetve egyre több civil szervezetet számomra. Ez egy előfeltétele annak, hogy a helyszínen hatékony humanitárius segítségnyújtás valósuljon meg. Mindez nagyon fontos, hiszen a helyi NGO-k segítségével a költségeket is csökkenteni tudjuk. A humanitárius segítségnyújtást végző közösség számára ez nagyon fontos, hiszen a populisták és mások is megpróbálnak bennünket megtámadni, és azt mondják, hogy a humanitárius segítségnyújtás egy luxus tevékenység az európaiak részéről. Azt gondolom, hogy a választási kampányon ennek hangat kell, hogy adjunk, illetve be kell, hogy kapcsolódjunk a választásokba. Nagyon fontos, hogy e, ezt az attitűdöt megszüntessük a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. Igen, Afrikával kapcsolatban teljes mértékben egyetértek. Szeretnék e, még néhány szót szólni a tényleges aggájaimmal kapcsolatban, ami a demográfiai robbanást illeti, mint említettem. Hiszek abban, hogy Afrika a legnagyobb kihívás mindannyiunk számára, különösen Európa számára, de azt gondolom, hogy egy globális válaszadásra van szükség, nem egy csak európai problémáról van itt szó, hanem globális problémáról. Tehát máshogy kell, hogy ezt a problémát megközelítsük, nem szokványos módon, de azt gondolom, hogy itt három fontos pillérrel kell kezdenünk. Az első, Nagyon fontos belátnunk azt, hogy az afrikai országoknak mi is rész, tehát az afrikai országok fontosak számunkra. Nagyon fontos hogy ezt a gyarmatosítás utáni posztkoloniális megközelítést megszüntessük. Az afrikai országokat, az afrikai vezetőket partnerekként kell tekintenünk, és velük politikai vitát kell folytatnunk a kormányzásról, arról, hogyha nem valósul meg a kormányzás és a demográfiai robbanásról is. Ezeket a kérdéseket felvetettem ezekkel a vezetőkkel, és néhányuk részéről nagyon pozitív választ kaptam. Nagyon komolyaknak kell lennünk. Én a saját országom kapcsán tudom azt, hogy a demográfiai robbanások kapcsán nem arról van szó, hogy ők a mi morális kereteink ellen szeretnének menni. Én nem a kínai megközelítést javasoltam, egy teljesen más megközelítést, de tudom azt, hogy vitát folytathatunk velünk annak érdekében, hogy a családtervezésre egy jobb metódust találjanak ki. Ez ugye nem az én portfóliómba tartozó téma, de ami az afrikai beruházásokat illeti, nagyon fontos, hogy a mi saját um, fejlesztési segítségnyújtásunkat a korrupció ellenes küzdelemhez kössük. Nagyon fontos, hogy egyre több magánberuházást mobilizáljunk. Saját tapasztalataim alapján, mivel Ciprusról érkezem, egy nagyon fontos pénzügyi központ, úgy érzem, hogy az új PPP-k mutathatnak egy nagyon fontos modellt arra, hogy az európai magánszektort mindebbe bevonjuk, illetve a korrupció ellen fellépünk, és a non-governance ellen. Úgy érzem, hogy ez egy jó keret ahhoz, hogy partnereinkkel Afrikában beszéljünk, illetve hogy ezek a dolgok jobb irányt vegyenek. Ezekről a kérdésekről beszéltem az új miniszterelnökkel Etiópiában, és azt láttam, hogy ők készek arra, hogy új elképzeléseket fogadjanak el, Éppen ezért az első hozzászólásomban erre összpontosítottam. Lehet, hogy egy etióp modellt fogunk látni, megvalósulni egész Afrikában. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt hiszem, hogy nagyon sok dologról beszélt, és meg is mutat, hogy mennyire elkötelezett és mennyi érzelemmel közelíti meg ezeket a kérdéseket. Nyilvánvalóan fontos, hogy ne legyen kisebb a, a család, mindig legyen választásunk. Köszönöm, hogy eljött. Ha megengedi, és ezért is szeretem, hogy szeretek beszélni az oktatásról a vészhelyzetekben. Az oktatás különleges eszköz arra, hogy megoldj, megoldjuk ezeket a, a, a problémákat. Ez a, ez a, az a tanácsom, hogy erre figyeljünk. Február 7-én lesz a meghallgatás, remélem, hogy akkor is találkozunk, és aztán újra is. Köszönjük. Hamarosan találkozunk. Kedves kollégák, akkor most a 23-ason végig rohanok amely a kérdések órája a bizottságnak. Azt hiszem, hogy összefoglalva elég, az OECD DAC szabályokról van szó, arról, hogy a magánszektor hiteleket hogyan határozzuk meg, nem olvasom fel, hagyom, hogy a bizottság válaszoljon, és akkor remélem, hogy a válasz sem lesz túl hosszú, és akkor még talán vissza tudunk erre kérni. A 23-as kérdésnél tartunk, nem tudom, hogy ki van itt a bizottságról, kérem mutatkozzon talán be, hogy tudjuk, hogy kiről. Lorenz Rezer vagyok, a, a tagállami hatékonyság és finanszírozás főigazgatóságon dolgozom a DEFCON-nál. Kérek mindenkit, hogy legyenek csendben, hogy a kollégát halljuk. Köszönöm szépen tehát a kérdést. A válasz hogy a DAC ugye részt vesz a modernizációs módszertagban 2012 óta, és milyen eredmények vannak. 2014-ben a magaszintű találkozón a DAC elismert, hogy nagyon fontos a fejlődésben a magánszektor bevonása, és úgy határoztunk, hogy nagyobb támogatást ösztönzünk a magánforrásokhoz, azzal, hogy a ODA-ként a magánszektorban lévő vállalatok számára is lehetőséget nyitunk garanciák mellett. Ez a napi renden van. Rámutat arra, hogy mobilizálni kell a pénzügyi forrásokat a magánszektorból is, annak érdekében, hogy a, 2030-as SDG célt elérjük. A reform egyik kulcseleme a az ekvivalens módszer, amivel a hiteleket számoljuk ki. A támogatás ekvivalens az a donor erőfeszítések megfelelője, ami nem felel meg a korábbi módszernek, ami a net nettó készpénzáramlás alapon készült. 2019 óta a 2018-as jelentésre vonatkozóan már a hitelezési ágazatra bevezetjük az új szabályokat. Ezzel a magánszektorbeli tranzakciók is bekerülnek a rendelkezés alá. Eddig ez nem volt annak érdekében, hogy a DAC-nál nem volt még meghatározva, hogy hogyan lehet mennyiségben, milyen mennyiségi meghatározók léteznek a DAC tagok számára. A grant megfelelő módszerrel a kapcsolatban a bizottság úgy gondolja, hogy az oda mérésének modernizálása szükség van, és ez az, e, az ekvivalens módszer a megfelelő út. Az országok a kérdéses nyílt levélben feltett kérdésekre válaszolva eh, meglátják, hogy hogyan lehet a kereskedelmileg indított tranzakciók, az exporthitelek és ODA tranzakciók között különbséget tenni. A, eh, bizonyít, a, a biztosítékok minimális eh, kvantitatív biztosítékokat jelentenek, az egyszerűen piaci alapú vállalatok esetében elsősorban azért, hogy ők is hitebe ruházzanak. Az odiát tehát így el lehetett kerülni a bizottság. Minden mindent megtett azért, hogy kompromisszumot találjon a DAC tagok között a magánszektori eszközök tárgyalásán, de nem lehetett ezt 2018-ban elérni. Átmeneti megoldást alkalmazunk most, amivel a magánszektor műveleteire E, még a alapú eljárás vonatkozik. A tárgyalások valószínűleg két év múlva újra megindulnak, akkor, amikor jelentős adatfelvétel és e, a daktitkás e, történik, és a daktitkárság elemzi mindezt. A, a magánszektor hitelezése a, a az, az állami ágazatnak a támogatás ekvivalens és a magánszektornak a, a alapú megfelelő kompromisszum, a dagban meghatározott elveknek megfelelően. Köszönjük szépen. Heidi, igen, köszönöm szépen. Ezt meg kell persze még emészteni, de hogyha jól értem, akkor a bizottság azt mondja, hogy egy hiba volt a levélben, amit korábbi DAK elnökök Brian atwood együtt írtak miniszterként, és ha ez tényleg így van, akkor Gondolja-e, hogy azok a biztosítékok, amelyeket itt felsorolt a kompromisszum részeként, a bizottságnak egy ilyen dezintegrált Európai Uniótval kellett szembenéznie? A és melyek voltak azok a tagállamok, amik a legnagyobb lehetős, vagy legnagyobb örömmel vették ebben részt. Úgy gondolom, hogy ez egy hosszú vita eleje, amit most elkezdtünk. Igen, köszönöm szépen valóban. A nyílt levél ebből a szempontból nem megfelelő, és az intézkedéseket figyelembe vették. A magánszektori jelentéstételre is vonatkoznak, annak ellenére, hogy a vitákra, a beszélgetésekre és ellentétekre vonatkozóan minden tagállam az addicionalitást és a, a koncessionalitást elfogadta, nem ez volt a probléma. A probléma az úgynevezett diszkont arányok voltak, amelyeket figyelembe kell majd venni egy viszonylag bonyolult egyenlet alapján, amivel a, a koncessionalitás kell, mérését meg lehetett, ki lehetett én Németország és Franciaország és néhány más is magasabb számokat akart Spanyolország és mások, pedig alacsonyabbakat. És nem lehetett megállapodni a dakon belül és nem EU tagállamok is tulajdonképpen ellenezték ezt a két, illetve két frontra bomlottak. Okay, well, can we leave it there for... Jó, akkor szerintem meg kell, hogy emészszük ezt a választ. Szeretnél egy írásos választ, írásban megkapni a választ? Az segítene. És akkor a részleket jobban meg lehet érteni. Nagyon sokat segítene, ha megkapnánk mi is ezt az írásos választ A, köszönjük. A 24-es egyebek, tudom, nincs más. 25, a jövet, következő ülés az egyik Jemenről, a jövő héten egy a, a számvevőszéki jelentésről, a részleteket majd írásban megküldjük. Most pedig jó, a részleteket elküldjük, itt van benne a következő ülésre. Most pedig lezárjuk ezt a megbeszélést, és lesz egy közös megbesz- ülésünk a Janku 2-ben. Köszönjük szépen a, tova- a tolmácsoknak, és a Janku 2-ben folytatjuk a 2 2-ben az ülést.